A ITRE szakbizottság délelőtti munkájának az első részét befejeztük, és most együttesülést tartunk a közlekedési szakbizottsággal. Mindenek felett megköszönöm a szakbizottság elnökének a türelmét, vártak itt még egy pár percet, hogy be tudjuk fejezni a munkánkat. Egy kicsit késésben voltunk ugyanis, tehát köszönöm szépen a türelmet a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság elnöke itt van velünk, itt vannak a kollégák, a meghívott előadók, az érdeklődő képviselők, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ez az Európai Parlamentben a CEF-ről a második ülés, a második meghallgatás. Az Európai Parlament szabályzat 21-es cikk értelmében tartunk ilyen összevont ülést, és az Európa összekapcsolását segítő eszközről fogunk tehát beszélni. A közlekedési szakbizottság, illetve az ipari és kutatási szakbizottság szervezte meg ezt a meghallgatást. Nyilvános meghallgatásról van szó, ennek a témája tehát a CEF, a Connecting Europe Facility, a finanszírozási formák, prioritások, illetve szinergiák az érintett ágazatok között. Ez a főcím, a CEF középpontjában és nyilván a mi meghallgatásunk középpontjában is az a téma lesz, az a kérdés fog szerepelni, hogy hogyan lehet a meglevő pénzügyi erőforrásokat jobban felhasználni annak érdekében, hogy a szükséges infrastruktúrát ki tudjuk építeni közlekedésben, energiában, illetve távközlésben. Mielőtt megkezdjük a vitát, eh, szeretném felhívni a figyelmüket egy-két szervezési kérdésre és gyakorlati szempontra. Az első panelt én fogom elnökölni, a második panelt pedig Brian Simpson, aki a Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottság elnöke. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen kiváló szakértőket tudhatunk itt a körünkben. Lesz idő majd a kérdésekre, a képviselők tehát feltehetnek kérdéseket. Elnökökként nagyon figyelni fogunk majd arra, hogy az időt mindenki tiszteletbe tartsa a hozzászólókat arra kérem, az előadóinkat, hogy maximum 10 percben tartsák meg az előadásukat. Nagyon oda kell figyelnünk, majd a kérdések-válaszok idején is. Erre azért, mert 20 percünk áll rendelkezésre majd minden esetben erre és mindenkinek egy perce lesz arra, hogy föltegye a kérdését. Ezt azért döntöttük el így, hogy utána legyen majd idő a válaszokra is elsőnként Mark Bayernek adom meg a szót, a Hedgeons Wall Capital képviselője ő, aki a projektkötvényekről, illetve a finanszírozási problémákról fog beszélni. Köszönöm, parancsoljon. Sajnos mikrofon nincs bekapcsolva. Azért jöttem, hogy a finanszírozás forrásairól beszélnek. milyen lehetőségek vannak az európai piacon, és ez természetesen arról van szó egy eh, általános eh, infrastruktúrális intézet, amely ehhez hozzájárul. Ez a piac, amiről itt beszélünk, meglehetősen elterjedt volt Európában, amikor a hitelválság megjelent, akkor a piac összeomlott, ez a fajta finanszírozás megszűnt, a bankok beléptek, de a Bázel három miatt, a likviditási követelmények miatt a bankok egyre inkább visszavonulnak, és elmondhatjuk a közszolgáltatók területén vannak nagyméretű finanszírozások, de a zöldmezős finanszírozásban ezek nem igen vesznek részt. Alapvető problémák vannak ezen a területen. Ezekkel foglalkoznunk kell. Ezek nagyon konkrét problémák, el kell, hogy mondjam, a mai napon arról szeretnék olyan dolgokról beszélni, amely nem olyan magas szintű, hanem a részletekbe mennék a, miért van szükség projekt kötvényekre, milyen problémák vannak a befektetők területén, és meg kell nézni, hogy napi problémák közül mit kell megemlíteni. Azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag az a hitelfelvevők, vagy akik ezeket igénybe vennék, nem rendelkeznek kellő mélységben, és nem találnak hozzáférést a piachoz, és Szükség lenne természetesen megfelelő minősítésre, valakinek be kell lépni a piacra, aki megveszi ezeket az értékpapírokat, és hosszú távú finanszírozásra van szükség ezeken a területeken, ami természetesen meglehetősen drága. Másrészt pedig egyre drágább a finanszírozás a jelen körülmények között, és a piacon jelen vannak bizonyos kockázatok, ez jövőbeli buborékok létrehozásához is hozzájárulhat, és nem hiszem, hogy nagy szükség lenne ilyen buborékokra a következő években. Természetesen arra lenne szükség, hogy nagy mennyiségű tőkéhez kell hozzáférést biztosítani, mert a tőke jelen van, csak nem tudnak élni a lehetőségekkel. Hosszú távú, fix ö, ö, kamatozású finanszírozásra van szükség, és áramvonalasítani kell az egész folyamatot ahhoz, hogy a likviditás működésbe lehessen hozni. Ha megnézzük a befektetők milyen problémákkal szembesülnek, a piac nagyon jól érti, hogy miről is van szó én azt hiszem, hogy itt is megértik, a gyakorlati emberek pontosan látják, milyen problémák vannak, rám is vonatkozik. Ez gyakorlatilag hiányzik a szaktudás és a történelem, a tapasztalat, amit össze kellett volna szedni ehhez. és igazából nem tudnak bevonni ilyen dolgokat, és másrészt pedig eh, hiányzik a megfelelő érdeklődés, vagy érdek, ami pedig az egyszeri tranzakciókat illeti, nagyon alacsony szintű a megtérülés, és igazából nem tükröződnek az érdekek. Meglehetősen egyszerű a megoldás, legalábbis az én szempontomból. Mit kell csinálni? Megfelelő tranzakciós struktúrákat kell kialakítani, figyelni kell a befektetők tevékenységét, és meg kell keresni azokat, akik megveszik az ilyen jellegű kötvényeket, megfelelő projekt, konkrét projektekre vonatkozó kötvényfeljavítást kell alkalmazni, és jó szintű megterülést kell biztosítani nehéz körülmények között is, megfelelően strukturált csomagokra van szükség, egyszeri kezelés, vagy egyforma kezelésben standardizált beszámolási jelentési rendszerre van szükség, hogy pontosan átlátják, miről van szó, és a megszokott módszerekből kell kiindulni, és egy megfelelő kommunikációra és szavazási platformra van szükség. A következő dia leírja, hogy mennyire bonyolult a dolog első látásra, de gyakorlatilag ez a kötvénytranszakció legegyszerűbb formája, amit látunk a piacon pillanatnyilag, ez tükrözi a problémákat és a megoldásokat, amelyekről már vitatkoztunk, és ezzel szeretnénk megoldani a problémákat, amelyekről beszéltem a struktúra kapcsán. Természetesen arról van szó, három évvel ezelőtt hoztuk létre ezt a tőkestruktúrális elvárás szintet, és az Európai Beruházási Bank igyekszik majd egy ilyen struktúrát alkalmazni. Milyen tranzakciók érhetők el számunkra? Itt vannak a piacon alacsony hozamú, alacsony kockázatú tranzakciók és ügyletek. Ez az egyik vége, a másik vége pedig a magasabb szintű kockázatokat jeleníti meg. Vannak, akik megveszik a kötvényeket, természetesen mindkét szektorra szükségük van, ezt megfelelően tükrözni kell az árban, hiszen az árnak tükröznie kell azt, hogy milyen kockázatot jelent egy kötvény, különben nem veszik meg azt gondolom, hogy nagy, nagy mennyiségű ilyen ügyletről beszélhetünk a alacsony kockázatú végén ennek a grafikonnak, és vannak olyan ügyletek, amelyek inkább már a magasabb kockázati szintet képviselik, és ezeket figyelembe kell venni természetesen a kötvények kialakításakor, mert csak akkor tudjuk eladni a kötvényeket a piacon. Vannak bizonyos témák, amelyek itt a projekt kötvényi kezdeményezés kapcsán, amelyel szintén foglalkoznunk kell. Nagy projektek esetében ez jól fog működni, ahol alacsony a kockázat, ezek az infrastruktúrális beruházások, az alacsony hozamú projekt kötvényekről beszélünk. A projekt kockázat természetesen nagyon problémás ügy, ahol hiányzik a megfelelő technológia, vagy nagyon sok zöldmezős beruházás, nagy rész zöldmezős beruházásról van szó, az kockázatot jelent, ezt nem szívesen veszik meg. Aztán vannak az állami kockázatok, és adott esetben hiszen el kell adni, meg kell szerezni a biztosító cégek támogatását, ők veszik meg a kötvényeket, és egyre inkább figyelembe veszik ezt a témát is. Aztán Európában léteznek a közbeszerzési szabályok, amelyek nem igazán működnek még egyelőre az ilyen projektügyletek esetében. Aztán itt van a szolvencia kettes szabályozás, ez gyakorlatilag büntető jellegű tőkedíjakat alkalmaz, ami nagyon problémás a nyugdíj alapok számára és természetesen a hosszú távú finanszírozás nagyon alacsony kockázatú projekteknél teszi csak lehetővé, aminek a következőben a magas minős, tehát ahol a megfelelő minősítés hiányzik, ott a szolvencia kettő miatt nagyon nehéz lehet a finanszírozás, nagyon drága lehet a finanszírozás hosszú távon. Ha megnézzük az eredményeket, akkor mire jutunk ebből? itt figyelembe kell, az eszközkezelő, a vagyonkezelő cégeket, és ami azt jelenti, hogy megfelelő hozzáférést kell biztosítani, ezek a befektetők általában köt, olyan kötvényeket és értékpapírokat akarnak venni, amelyek nem annyira hosszú távúak. Aztán természetesen hosszú távú finanszírozást kell igénybe venni, és alapvető fontosságú, hogy figyelembe kell venni, milyen finanszírozási igények jelentkeznek az EU-ban, a teljes csomagot figyelembe kell venni, és a kötvény feljavítás mindenképpen fontos, hiszen megfelelő fedezetre szükség van. Ez érdekli igazából a befektetőket. Az ügyletek, amikor ezekre sor került, a hogyha kialakítjuk eh, ezeket a struktúrákat, akkor a jobb hozzáférést biztosíthatunk a projektkötvény kezdeményezés. Tényleg jó katalizátort jelent az egész szektor számára. Minden esetre azt elmondhatjuk, eh, a hitel magán biztosítása, tehát magán eh, arra szolgál, hogy megnézzük, nem tudjuk a következő tíz évben milyen finanszírozást tudnak a magáncégek biztosítani. Grazie. Köszönöm szépen ezt az előadást, és azt is, hogy ilyen szigorúan betartotta a hozzászólási időt. David Holden következik, aki a CER elnöke, az Európai Energia Szabályozók Tanácsának az elnöke, tehát parancsoljon. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen. Ma délelőtt én az energiainfrastruktúra finanszírozásáról szeretnék szólni, illetve arról, hogy a felügyeleti testületek milyen szerepet játszanak ebben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a felügyeletek szerepe, és ezt természetesen a megfelelő keretek között kell vizsgálni. Mm, tudni kell, hogy milyen pénzügyi eszközöket javasolnak a CEF keretein belül, és hogy milyen finanszírozást támogatja a projekteket. Ez ugye a mostani jogszabály egyik témája. Nos, mit is kell elsőként elmondani? A múltban is így volt ez, és általában e, igaz, hogy általában a hálózati díjak keresztül fizetik meg az infrastruktúrába való beruházásokat, tehát a fogyasztók fizetnek a szolgáltatóknak, és ez a fajta finanszírozás támogatja aztán az infrastruktúrális beruházásokat. Mit jelent ez? az a biztonság, amit a hálózatot birtokló cégetek élveznek, ugye azáltal, hogy megvan a szerződésük a fogyasztókkal, akik ugye fix díjakat fizetnek, oda vezet, hogy ugye a befektetett pénzt visszakapják, és általában a kockázat is elég alacsony. Nagyon kiválóan működött ez az eljárás a múltban, rengeteg infrastruktúrális beruházást sikerült finanszírozni. Azonban már a megváltozott a helyzet, újabb kihívásokkal nézünk szembe. Természetesen a pénzügyi válság az egyik, de az éghajlatváltozást is említhetném, ez a másik, illetve az, hogy újabb aggályok merültek fel az ellátás biztonságával kapcsolatban és ezek miatt további infrastruktúra kiépítésére van szükség Európában, annak érdekében, hogy az alacsony szénfelhasználású és biztonságos energiapiac működését biztosíthassuk. Nos, a finanszírozás mire alapozódik majd a jövőben? A finanszírozás legnagyobb része, amelyre az ágazatnak szüksége van az infrastruktúra kiépítéséhez, még mindig ebből a hagyományos módszerből fog majd származni, tehát a hálózati díjakból. De szeretnénk a befektetőket is ösztönözni arra, hogy a leghatékonyabb tőkeformákat ki tudják használni, és ezért üdvözöljük azokat a javaslatokat, amelyek innovatívabb finanszírozási formákat bocsátanak a befektetők rendelkezésére. Hogyha a teljes képet nézzük, azt, hogy az Európai Unió finanszírozása mekkora az energiaágazatban, akkor 9,1 milliárd euróról azt mondhatjuk, hogy ez hatalmas összeg, ez nagy összegnek tűnik, de hogyha azt is tudjuk, hogy mekkora pénzösszegre lesz szükség a jövőben Európában a beruházásokra, hát akkor kis összeg. Persze nem bánnám, hogyha az én bankszámlámon ez a csinos összeg csücsülne, de az európai energiainfrastruktúra igényeihez képest relatíve kevés Amennyiben megtörtént a beruházás az infrastruktúrába, akkor persze azt is meg kell oldani, hogy ki fogja ezt kifizetni. A felügyelet szempontjából mi úgy gondoljuk, hogy azok, akik a kiépült hálózat, a kiépült infrastruktúra előnyeit élvezik el, hogy fizessenek. Tehát például, hogyha egy adott ország fogyasztói élvezik az új infrastruktúra előnyeit azáltal, hogy alacsonyabbak az energiaárak, akkor bizony nekik kell azoknak is lenniük, akik megfizetik a beruházás árát persze nem biztos, hogy az ő hazájukban építették ki az infrastruktúrát. Tehát olyan mechanizmusokat kell működtetnünk, amelyeken keresztül az infrastruktúra költségeit tisztességes módon terítjük szét azon felhasználók között, akiknek ezt meg kell fizetni. Több eh, szenárió is előadódhat Például az egyik az az, hogy a széndiokszid kibocsátás csökken, ez egy előny. Ha olyan beruházást eszközölnek, amely a széndiokszid kibocsátást csökkenti, akkor Európa valamennyi felhasználója élvezi ennek az előnyeit, nem csak azon ország lakója, ahol az infrastruktúrát kiépítették, és ezért gondoskodni kell arról, mondom még egyszer, hogy fair módon szétterítsük a költségeket a felhasználók között. Nagyon örülünk annak egyébként, hogy a felügyeleti szervek ezt a feladatot megkapták. Na most amellett, hogy ezt elmondtam, vannak még olyan esetek, amikor jó projektek vannak, világosan látszik ezeknek a sok előnye, de mégsem lehet ezeket sikerre vinni. Talán azért, mert túlságosan magasak a kockázatok, és esetleg nincs elég fogyasztó, elég végfelhasználó, a, akik élveznék majd ennek az előnyét, az ilyen projekteknek az előnyét, és meg tudnák fizetni ezeket a projekteket. Hát Dél-Kelet-Európában, Kelet-Európában látjuk ezt, ahol a piacok még nem annyira fejlettek, és mint más Európa más területein, és itt problémák adódnak tehát. Tehát mindez oda vezet, hogyha nincs elég kedvezményezetti kör, amely, aki meg tudna fizetni a projekt végrehajtását, akkor ugye a kockázatokat valahogy menedzselni kell. És dönteni kell azt is, hogy a rengeteg beruházási befektetési projektből melyikek az érintettek, tehát melyikek azok a projektek, amelyeket mondjuk a hagyományos módon, tehát a díjakon keresztül lehet finanszírozni, és melyek azok, amelyeket nem. Melyek azok a projektek, amelyeknek szükségük van támogatásra, és amelyek meg is érdemlik ezt a támogatást ahhoz, hogy sikerre vihetők legyenek. Tehát azt kell eldönteni mindig, hogy melyek legyenek azok a projektek, amelyek a támogatást ki is érdemlik. Vannak olyanok, amelyeket gyorsan kell végrehajtani, amelyek önfenntartóak, de lehet, hogy ezek késedelmet szenvednek, míg, míg lezajlik ez a folyamat, ez a döntési folyamat, amelynek a keretében kiválogatjuk azokat a projekteket, amelyek támogatásra érdemesek. Hogyan lehet támogatást nyújtani? Az egyik az ösztönzőkkel, tehát a szabályozásba ösztönzőket építünk be. Az egyik ilyen az az, hogy lehetővé tesszük, hogy a fogyasztók átvállalják legalább a kockázatok egy részét a befektetőktől, ez már létezik egyébként, hogy a harmadik felek számára kivételesen hozzáférést biztosítunk egy rövid időszakra, és akkor így a fogyasztók átvállalnak a kockázatokból valamennyit. Egy másik támogatás az olyan ösztönzőket jelenti, ahol a beruházók magasabb megtérülést kaphatnak a befektetésük után, akkor, hogyha bizonyos célkitűzéseket teljesítettek. Például bizonyos beruházásokat felgyorsítottak, mondjuk, hogyha jó munkát végeztek, és sikerült felgyorsítani a végrehajtást, akkor megkapják ezt a magasabb megtérülést de talán alternatívaként, hogyha mondjuk nem tudják teljesíteni a célkitűzéseket és lassú a végrehajtás, akkor esetleg alacsonyabb a megtérülés. Tehát többféle módon lehet ezeket az ösztönzőket igazítani, az egyes projektek igényeire szabni. És ha már itt tartunk, akkor itt el kell mondanom, hogy nincsen olyan, egyetlen egy olyan ösztönzési megoldás, amely az összes projektre megfelelő lenne. Felügyeleteként az a véleményünk, hogy a hitel vagyis a kockázatok kezelése az mindig az adott projekthez kell igazodjon. Itt a felügyeletnek nagy a szerepe, a harmadik energiacsomag ugyanis a felügyeleti szerveknek nagy függetlenséget biztosított. Tehát egy picit aggaszt minket azt, hogy, hogy kötelező útmutatásokat fektessenek le az ösztönzőkkel kapcsolatban. Hát, és aztán ez ugye a bizottsági munkája eredménye lenne, és a komitológia keretében bonyolódna, legalábbis a jelenlegi szövegtervezet szerint. De most, hogy így elmondtam, hogy mik a szabályozói keretek a harmadik csomagban, és azt hogyan lehet alkalmazni, így ösztönözhetjük a befektetéseket, de még mindig maradnak olyan területek, ahol nem megfelelő a szabályozás Beszéltem arról, hogy hogyan határozzuk meg, hogy mely projektek érdemesek a támogatásra. Hát ez azt jelenti, hogy költséghaszon elemzést kell végrehajtani, gyakorlatilag szárszerűsíthető feltételeket alkalmazva hogy a döntést meg tudjuk hozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a döntéshozatali folyamat teljesen világos és egyértelmű legyen, és ennek eredményeképpen kiderüljön, hogy melyik projekt felel meg, melyik kaphat támogatást azért, hogy a projektek legnagyobb része előre tudjon haladni, ne kelljen rengeteget várni a, magára az értékelésre. Hogyha egy projekt előnyei világosak, de mondjuk például a finanszírozás életképességével kapcsolatban kérdések vannak, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy nincs -e szükség további intézkedésekre, például közvetlen EU-s támogatásra. Van mindig egy kritikus pont, ez pedig a döntéshozatali folyamat, tehát hogy ez egyértelmű legyen. Egyértelműen döntsük el, hogy melyik projekt melyik kategóriába esik. Először is a felügyeleti szervek támogatják ezt, hogy az infrastruktúrális beruházásokat segítsük, a gyorsított engedélyezést is támogatjuk, viszont nagyon fontos, hogy az prioritást jelentő energiaprojektek beazonosításához világosak legyenek a szempontok. Szerintünk azok a projektek, amelyek nem érdemesek támogatásra, azok, amelyek egyébként is kereskedelmi szempontból is életképesek, tehát amelyekbe amúgy is beruháznának mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a projektek előreléphessenek, hogy ne kelljen várniuk sok időn keresztül az értékelésre. Tehát ha nem kapnak finanszírozást, hadd haladjanak előre. Köszönöm szépen. Most pedig Kueltász Guavács következik, aki a francia vasúthálózat képviseletében van itt, és a vasúti projektekről fog beszélni. Uh, köszönöm. Megpróbálom gyorsan önöknek eh, bemutatni azt, eh, amit eh, a francia pályavasút, tehát a francia vasúti pálya fenntartója beszerzett, mint tapasztalatot a nagy projektek végrehajtása során. A célunk az volt, hogy a magántőkét bevonjuk, vagy előzetes tőkét vonjunk be, erre majd még visszatérek, két különböző eljárást alkalmazunk erre, a magántőke bevonására, ezek eléggé eltérőek, és elmagyarázom majd azt is, hogy hogyan választunk a két séma között nekünk. Itt láthatóak ezen a zábrán a szerződéseink, a nagy szerződéseink, négy nagy szerződésünk van folyamatban, ezek 2007-2008-ban indultak el, mint projektek, ebből hármat már aláírtunk, és a negyediknek a szerződés lezárása nagyon hamarosan várható. A négy közül három új nagysebességű vonalat érint. E, itt olyan vonalakról van szó, mint például a Tour és Bordeaux közti vonal meghosszabbítás, ez egy 300 kilométeres szakasz, amely koncesszióban készül. Az összes többi építkezés az úgynevezett kontradő partnerségi szerződés alapján készül. Az első a GSM Rai nevű projektet 2010 márciusában írtuk alá. A GSM RAI az valójában az európai ERTMS interoperabilitási rendszer része. A NIM Montpellier szakaszt Eh, hogyha az erre vonatkozó szerződést is lezárjuk, akkor az már mint egy összességében 14 milliárd eurós eh, eh, összeget érint, amelynek egy komoly része a magántőke bevonása, bevonását jelenti. Az alapvető eltérés, több alapvető eltérés van a kétféle szerződés között, a kockázat átvállalás módjában rejlik. Egy partnerségi szerződés esetén a szerződő partnert azért, azért kap díjat, hogy rendelkezésre bocsátja és fenntartja a hálózatot, illetve a vonalat, amelyet épített, ott neki nincsen, nincs neki forgalmi kockázata. Miközben a koncesziós oldalon ez nem így van. Tehát a, a forgalom kockázatot a partnerségi szerződés esetén a pályavasút viseli. Koncesziós szerződésnél a forgalmi kockázatot átadjuk, áthárítjuk, ez egyébként olyan kockázatot jelent, amely más, mint a közútra vonatkozó kockázat. ugyanis egy vasúti koncesziós szerződésnél nincs közvetlen kapcsolat a koncesziós, illetve a tényleges felhasználó az utas között. Más tekintetben nincsnek jelentős eltérések a két szerződési típusban, tehát a feladatokban. Ami a koncesziós szerződést illeti, ott nem lehet megmondani előre, hogy mennyi a, a teljes finanszírozási összeg. E, ebben a szempontból sem hasonlítható össze ez a dolog a strádákkal, mert a stráda ebből a szempontból kiszámíthatóbb. De a befektetési támogatást leszámítva ez a koncesszió a tarifarendszer függvényében megtérülhet. A partnership esetében más az eljárás, ott gyakorlatilag előfinanszírozásra kerül az összes költség, és van emellett egy adósság elem. A teljes összeget, a teljes összeg pedig a szerződés teljes lefutása alatt térül meg. Optimális kockázat transfert kívánunk elérni, ez ebből a táblázatból látszik viszonylag magas szintű kockázatot tudunk áthárítani a magánszektorra, néhány maradvány kockázattól eltekintve az összes kockázat gyakorlatilag áthárítható a magán szektorra. Ezen az ábrán látszik, hogy mindkét szerződés típus esetén viszonylag kevés kockázat marad az államnál. A két projekten mutatom be, e, hogy hogyan alakul a helyzet. Az egyik a Turbordó, a másik pedig a, a Brötányi vonal. Itt látszik az, hogy a támogatás egy része az befektetés, a másik pedig közösen finanszírozott equity típusú hozzájárulás. És a, az adóság pedig szét van húzva az egész projekt időtartamra. rémunère sur les péages que payent les entreprises ferroviaires qui fréquentent euh, l'infrastructure. Ha a koncesziós fél eh, díjat szed, ez eh, előre ismert eh, struktúra, Ebben az esetben van egy előfinanszírozási szakasz. De, de tirage sur la dette à compter de la egy olyan finanszírozás, amely a befektetési támogatásból kerül kifinanszírozásra, és aztán van egy rendelkezésre állási e, díjfizetés, ahol e, akár bérleti díjnak is lehet nevezni, ahol a e, építető beszedi azt a pénzt, amely, amelyet, amely, amely neki jár a, az építés és a fenntartásból kifolyólag. On dit souvent que la performance est liée. Euh... Természetesen mindkét tárgyalási típus esetében meghatározunk euh, teljesítési célkitűzéseket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 ezek egy kategóriába esnek, ugyanakkor a vasútnál van egy olyan hozzáadott érték, amelyet egy, a vonal léte biztosít, ez egy társadalmi-gazdasági összetevő, amely abban nyilvánul meg, hogy egy újabb lehetőség jut a közlekedésre, és a gyorsvasút átveszi részben a légiforgalom helyét. Például a Párizs-Bordó szakaszon 60% az utasoknak vasúttal utazik, nem pedig repülővel. A célkitűzés az az, hogy elérjük a 90-95 százalékot, ahogy az már a Párizs-Lyon vonalon megvalósult, mert ott gyakorlatilag belföldi légiforgalom szinte nincs is. Szinte mindenki, aki Párizs és Lyon között közlekedni kíván, vasutat veszi igénybe, mert igen megbízható vasúti közlekedés létezik. Eh, megszűntek repülőjáratok, mert egész egyszerűen nem volt utas. Ez tehát eh, a tapasztalatunk a partnerséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Most pedig, miután meghallgattuk az előadásokat, megnyitom az eszmecserét, a vitát. Eh, a raportőr kíván-e bevezetésképpen mondjam valamit? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt köszönöm az előadóknak a bevezető előadásokat. Kérdésem Basá úrhoz irányul. Ő azt mondta, hogy ezek a források rendelkezésre állnak végül is a piacon. Említette a nyugdíjalapokat és a biztosítókat, amelyek forrásként szolgálnak tudná részletesebben erre kitérni, milyen volumenű finanszírozásról lehetne itt beszélni Európában, hogy megértsük, miről is van valójában, hiszen ön azt mondja, hogy jó strukturált kötvényrendszer mellett igenis van egy tőke mennyiség, amely érdeklődik ez iránt. Aztán Haldon úrhoz is lenne egy kérdésem lényegében a nagy közszolgáltatókat, az áramellátókat képviseltetett, róluk beszélt, hogy úgy mondjam. Most itt vannak az alternatív energiák is, ezekhez is, ezekhez is infrastruktúrára van szükség, a hidrogén kérdése, mint energiaforrás, az elektroautók, a CO2 kibocsátás. Ez nyilvánvalóan megfelelő infrastruktúrákat is igényel, ha ezt fejleszteni akarjuk, ezt az alternatív területet ez is hozzátartozik, vagy szerepel ez is az ön terveiben, hogy ezzel is foglalkozzanak? újra és újra azt mondják, hogy a piacon nincs szükség támogatásra, szubvencióra, de azért hát növekvő piacról beszélünk, ahol infrastruktúrára szükség van. Utána pedig Giavárk szólt hozzá, hozzá is lenne egy kérdésem a két partnerségi viszony, amelyről ön beszélt, milyen multiplikátorokról beszélünk, tehát egy euró közpénz felhasználása esetén milyen szorzóval számolhatunk, és a másik pedig az idő tengely kérdése. A partnerség, az együttműködés elvezetete oda, hogy felgyorsultak adott esetben az építési munkálatok több időre van szükség, mert bonyolult a finanszírozás, vagy inkább hatékonyság növekedésről számolhatunk be. Köszönöm szépen. Rike úr. Köszönöm, elnök asszony nem akarom elvenni az időt a többi kérdezőtől, Beyer úrtól kérdeznék valamit. Ő ugye a pénzügyi szakértő itt most a szakértők között. Többféle problém van. Van egy megértési probléma is a hálózat üzemeltetők és a pénzügyi szektor között. Ha jól értettem, akkor ön azt szeretné, hogyha teljes, teljesen világosak lennének a projektek, különösen az infrastruktúra projektek, amelyekre gyakran rossz szemmel néznek, bizalmatlanul néznek a pénzpiacok, ami érthető bizonyos szempontból. A második dolog pedig a számítási módja annak a százalékos értéknek, amely közpénzből szükséges. Nyilvánvaló, hogy ez az egyes szolgáltatásoktól eltér, eh, és eh, más és más százalékos hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy elnyerjük a magánpartner bizalmát. Eh, a, ki lesz az, aki a pénzügyi szolgáltatóknak elmagyarázza a projekt, projekt természetét, és hogy milyen arányok lesznek a magántőke és a közpénzek között, valamint hogy milyen mechanizmust, újszerű vagy akár hagyományosabb mechanizmust alkalmaznak. A francia vasúti szakemberhez pedig az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet a vonzerejét növelni Eh, ennek eh, a, a ö, eh, fajta ö, ö, szerződésnek az a, ö, az a bérleti díj, nevezzük így, az ö, ö, átlag értékekhez van-e kötve, és változik-e, hogyha az átlagértéknél jobb teljesítményt kapunk. A harmadik kérdés pedig az, hogy hogyan lehet a teljesítményt mérni, hogyan tudnak a hatóságok ilyen becsléseket tenni, meghatározni az elvárt szolgáltatást, és az ehhez kapcsolódó bérleti díjat, aminek alapján ugye a magánfél eldönti, hogyha ennél jobbra képes, akkor hasznot fog hajtani a tevékenység, ha pedig nem, akkor veszteséges lesz a tevékenység. Tehát előzetes értékelésről van szó a projekttel kapcsolatban, a projekt felépítése, megépítése kapcsolatban. Van-e módja annak, hogy reproduktív módon értékelni tudjunk egy projektet, illetve annak a teljesítményét. Grazie. L'ultimo Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólunk Valéan kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm minden előadó nagyon érdekes beszámolóját. Rövid leszek, és Bájer úrhoz tennék fel egy kérdést. Ön szerint ez működni fog? Azért kérdezem ezt, mert nagyon gyakran szomorúan tapasztaljuk, hogy a magánpénzek nem igazán áramolnak oda, ahol közpénzek is rendelkezésre állnak, vagyis hogy ahol közpénzekkel kellene társulniuk. Ez az egyik. A második dolog pedig az, hogy vajon a tőkeáttétel és a kockázatok csökkentése, amelyet az EIB megpróbál biztosítani, ezt ezzel mi lesz a helyzet? Ezt valóban használni fogják a magánbefektetők, ezt a lehetőséget, hogy infrastruktúrális beruházásokat finanszírozzanak? Harmadsorban pedig, tehát tegyük fel, hogy van két vállalat, amely részt vesz egy ilyen projektben. Hogyan fog ez a vállalatok szempontjából működni? Tehát közös a projekt, és a vállalatok mégis ugye külön vannak, most akkor hogy alakulnak a projektkötvények. Tehát a vállalatok tevékenységének csak egy része ennek a projektnek a végrehajtása. Nekem nem világos, hogy ez hogyan oldódik meg, talán önnek több tapasztalata van és tájékoztathatna. És végül pedig Holdér úrhoz egy utolsó kérdés. Ön a prioritásokról beszélt, uram, de amikor a közös érdekű projektek esetében megvan ez a lista, hát nagyon fontosak ezek a projektek mindenkinek. Kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi jellegű projektek is szerepelnek ezen a listán, mert hogyha valaki nincs rajta ezen a listán, akkor lehet, hogy azt gondolják, hogy hát igen, akkor nehezebb lesz finanszírozást kapni majd a piacon. Tehát nem gondolja, hogy a prioritások már, ha ezeket így konkrétan ide leírjuk, akkor ezek befolyásolni fogják ezt a befektetői kört, a befektetői piacot, és egyfajta verseny alakul majd ki a vállalatok között, akik beruháznak ezen a piacon? Mert hogyha valaki ugye maga előbb, előbb van a listán, vagy hátrébb van a listán, ez már mindjárt befolyásolhatja a projekt helyzetét, és azt, hogy milyen könnyen kap finanszírozást. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Nos, akkor az előadók körét lezártuk. Jöhetnek az árnyék előadók és a többi kolléga. 18 perc áll rendelkezésünkre. 10 perc, perc a kérdésekre, válaszokra és utána, kérdésekre és utána a válaszokra. Tehát, hogyha sikerülne mondjuk egy percben fölteni a kérdéseket, a kérdéseket akkor két és fél percet kaphatna mindenki. Fáncsán úr kezdi. Difficile, president. Nagyon nehéz elnök asszony egy percben kérdezni rengeteg kérdésünk van, hát több millió kérdést is tehetnénk, de tehetnénk fel, de mindegy, én négy megjegyzést teszek csak egy-két dolog a kapcsolatban. Az egyik nagyon világos kulcsfontosságú projektekre lesz szükségünk, amelyeknek az üzleti terve valóban átlátható, egyértelmű, nem csak a befektetés szempontjából, hanem a megtérülés szempontjából is. Aztán arra is szükség van, hogy ne ajándékozzuk itt a pénzeket. Tehát a grant kifejezést használom itt angolul, és utalok arra, ugye, hogy nagyon rövid idő alatt sikerült 4 milliárd eurót szétosztani, talán anélkül, hogy esetleg tudtuk volna, hogy mi is a megtérülés. Aztán racionalizálni kell a finanszírozási rendszert, mert hogyha megnézzük a CEF-et, ugye itt van 50 milliárd, amiből 10 ugye mondjuk jön egy helyről, a 40 másikból pedig csak 25 milliárd marad, és hát nem tudjuk, hogy ezzel hogyan fogunk 1500 milliárd euró értékű infrastruktúrát létrehozni. Hát a PPP az gyakorlatilag kötelező, a magán és állami szféra együttműködé, együttműködése, normál szerződéseket kell alkalmazni, e, a fejlődő társadalomnak élén kell, hogy járjunk, tehát a PPP-t alkalmazni kell, itt a koncesszióra hívnám fel a figyelmet, ez volt a mi érvelésünk, és végül elnök azt mondja, nincsen időm részletekbe menni a projektkötvények. A projektkötvények jelentését tisztázni kell. Mi a projektkötvény? Mert mi most a piac olyan részén használjuk ezeket, utalt is egyébként Bayer úr erre, hogy hol, hol kell, hogy ezeket használjuk. Hát Európának minőségi ugrást kell e, megtennie a pénzügyi piacokon. Tényleg ez lenne az a minőségi ugrás, amire szükségünk van ebben a drámai pillanatban. Kolléga. Köszönöm szépen, Kukovics kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A beruházások nagyon fontosak, az infrastruktúra kiépítése pedig úgy szintén, ez a leggyorsabb módja annak, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Közvetetten ez lehetővé teszi azt, hogy hozadott értéket valósítsunk meg több ágazatban is. Én Gavarcs úrnak tennék fel egy kérdést. nagyon jól bemutatta, hogy milyen tapasztalataik vannak. Ezért szeretném a karbantartással kapcsolatban a kérdésemet feltenni. Engem érdekelne, hogy ki a felelős a karbantartásért. Ugye ön elmondta, hogy a maga a szolgáltató, a működtető, na de hát mennyi ideig? 30 vagy 50 évig? És Holdér Nór, ön említette az energia ágazatot, de engem érdekelnének például a foszilis üzemanyagok, a megújuló energiák felhasználás, hogy az, hogy ezek az energiák csak 9 milliárd euróig lesznek majd felhasználhatók, köszönöm, vagy támogathatók? Grazie. Köszönöm szépen. Herzog asszony következik. Hertog. Hertog kolléga. Frau Köszönöm szépen. A fóliákon persze minden nagyon klassz, de e, elméletileg van ez így, azért rákérdeznék, mennyire valószínű az, hogy ez így történik, ahogyan ezt elképzelnénk. Szeretném röviden elmondani olyan időszakban, amikor konszolidációs nyomás van a költségvetéseken, a politikában pedig a nyilvánosság nyomása nagyon nagy. Igazából nem látom őszintén szólva, hogy hogyan tudunk ezzel szembe menni, hogyan kezeljük ezt. Egyébként a kérdésem az a bizottság felé is például a PPP projektek milyen részt hasítsanak ki a központi infrastruktúrális projektekből, ezekből a hálózatokból, és következő kérdés, milyen tapasztalataink vannak a TEN ügynökség milyen tapasztalatokat szerzett a PPP-kkel kapcsolatban, és azt is látni kell, hogy meglehetősen nehéz lesz szám ez az ügy, mert a kompetenciák területén komoly zavar van. Ha jól kutattam, van egy európai PPP szakértői központ, és ezek mindenek előtt támogatással, szakértői támogatással, tanácsadással foglalkoznak, és pillanatnyilag ezek csak állami uh, fórumok, hogyan tudjuk bevonni majd a magánfeleket, akik felelősek lennének ugye a finanszírozás nagy részéért. Igazából nem győzött meg a dolog, Örülök, örülnék, ha így alakulna valójában, de azért összességében, hogy konkrétan ez hogy alakul itt a pénzügyi problémáink mellett, nem igazán látom, hogy ez összejöhet. Köszönöm. Grazie, kollega Weber. Weber kolléga. E, elnézést, nagyon nehéz föltenni e, egy kérdést rövid idő alatt. E, David Haldern úrhoz lenne a kérdésem. Ő úgy gondolja, hogy 9,1 milliárd euró az egész 50 milliárdhoz képest, ami az energia összekapcsoláshoz szükséges. Nos, ez egy ilyen energiahálózat elindításához kevésnek tűnik. Sőt, ha jól értettem, elégtelem. Hogyan értékeli ön azt, ami szükséges? Ami pedig a 31,7 milliárdot illeti, e, ez e, az az összeg, amely a tagállamok rendelkezésére áll ahhoz, hogy bevonják a magántőkét a vasúti hálózat fejlesztésébe. E, tudni kell, hogy minden elköltött 1 millió euró európai szinten, 5 milliót jelent az állam, tagállamok szintjén, és 20 milliót a magánbefektető szintjén. Ez így megbízható, hiteles-e? Grazie, la parola collega De Grande. Köszönöm szépen, De Grandes kolléga következik. Grazie, kollega Kramer. Jó, köszönöm, akkor Kramer úr. Ja, wir haben ja Erfahrungen. Vannak tapasztalataink. Vannak tapasztalataink a PPP-kkel. És amikor Svájcban ezt bemutattam a svájci vasútnál, és megkérdeztem, hogy ők hogyan gondolkodnak erről, akkor azt mondták, hát persze, ha túl magas a kockázat, akkor nem találunk magánfinanszírozót, és hogyha megéri az üzlet, akkor nekünk is megéri ez a központi kérdés természetesen van a Channel tunnel tapasztalatunk, azt magánfinanszírozva hajtották végre, ez bukás volt. Berlinben egy új repteret akartak építeni, eredetileg ott is azt tervezték, hogy magánfelek finanszíroznák. Persze olyan feltételekkel álltak elő, 13%-os mars, hatékonyság, vagy tehát annyi pénzt kell keresniük ezen, ez a profit lenne. A kockázatnak maradna az államnál Berlinben a nagy koalíció meg azt mondta, ha ez a helyzet, akkor már jobb, ha mi finanszírozunk, hiszen vannak olcsóbb hiteleik, ilyen önkormányzati hitelek. Milyen tapasztalatok vannak? Mondjanak konkrét projekteket, ahol ez működőképes volt, ahol megérte az államnak is ez, nem csak a magánfeleknek. Ez nagyon érdekelne. Grazie, Zile. Köszönöm szépen, Zile kolléga. Man jautājums Halden kungam, kā nacionālam regulātoram. Köszönöm szépen. Szabályozóként fordulok Harden úrhoz. Hogyha a gáz infrastruktúrába kívánunk közpénzeket fektetni, és ez az infrastruktúra, másrészt viszont monopóliumban marad, és a harmadik energiacsomagot még nem hajtották végre számos országban, ami azt jelenti, hogy a monopólium profitja növekszik, viszont más üzemeltetők nem vehetnék igénybe ezt az infrastruktúrát. Bayer úrhoz fordulok a következő kérdéssel a projektkötvények kapcsán. Ez csak alacsony kockázatú országban működőképes, amit ön mondott, ahol természetesen a nyugdíjalapok és a biztosítók biztonságosan tudnak befektetni, és talán tíz év múlva úgy gondoljuk, a projektkötvényeket csak az alacsony kockázatú országban használják. Grazie, Pirker. Köszönöm, Pirker kolléga. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ki válaszolhat a kérdésemre, mert az elején nem voltam jelen, de itt arról van szó, hogy ellenállásokat kell legyűrni infrastruktúrális projektek építésekor, például a gazdaságban tudjuk, milyen pozitív hatással jár a transz-európai hálózatok kiépítése, például a nagy teljesítményű vasúti projektek építése. De vannak tapasztalataink azzal kapcsolatban is, hogy van zajterhelés, és amikor részletesen kell megvalósítani projekteket, akkor komoly ellenállásra lehet számítani az idegenforgalom miatt, az ott lakók miatt, hiszen itt terhek jelentkeznek számukra, terhelések, környezeti terhelések, és ez természetesen ellenállnak. Az én kérdésem az, hogy hogyan lehet már ideje korán előre ezeket kezelni, ezeket az ellenállásokat. Az Európai Bizottságnak van-e terve arra, hogy ahhoz képest, ami eddig történt, támogatásként, hogy más területeken is próbálnának támogatásokat alkalmazni, például vágányok fektetésekor alagútak építésekor, stb. vannak tapasztalataik a francia nagy teljesítményű, nagysebességű vasútak építésekor, hogyan tudták ezt kezelni, hogyan tudták az ott élők magas szintű elfogadását biztosítani. Lichtenberg. Lichtenberger kolléga. Nő. Köszönöm szépen. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, ezért gyorsan kérdezek. Az első, a magánbefektetők hogyan reagálnak a várható és mindenhol kalkulálható költségnövekedésekre az építés ideje alatt. Ez természetesen infrastruktúrális beruházásoknál mindig így van, vasút, utak, stb. Hogyan lehet kritériumokat mint például egy környezeti hatásvizsgálat, hogyan kerül értékelésre, hogyan lehet ezt integrálni. A harmadik pont, volt egy tanulmány a PPP-vel kapcsolatban, amit a bizottság készítetett, és ott megállapították, hogy ilyen nagyon hosszú távú projektek esetében nagyon nehéz ezt átültetni a gyakorlatba a PPP-k inkább rövidtávú rentábilis projektek esetében alkalmazandók, és inkább ott érdemes befektetni. Most a tanulmányt ezzel hatályon kívül helyezzük, vagy továbbra is érvényben van-e? Vagy a kérdés az, mi szól amellett, hogy nagyon hosszú távú és alacsony rentabilitású projektekre költsenek pénzeket ilyen keretek között. A másik a mennyire magánok a magánok. Tehát kik ezek az intézményi befektetők, most adott esetben az önkormányzatokat vagy a régiókat magánbefektetőnek tekintik, kik ezek a magánbefektetők? Aztán konkrét kérdés, van-e tényleg bejelentett érdeklődés magánbefektetők részéről, hogy részt vegyenek ilyen projektekben. Ez az érdekes számunkra. Akarják egyáltalán? Van-e esélye annak, hogy ilyen finanszírozásban ők részt vennének, vagy mindez elméleti marad? Köszönöm. Az utolsó hozzászólás Düran kolléga. Merci, uh, rapidement. Köszönöm. Gyorsan. Eh, a Lamans alatti csatorna, eh, illetve az ITER és a Galileo projektek eh, azt mutatják, hogy két-háromszoros túlköltség jelentkezett az eredeti tervekhez képest, és ezzel kapcsolatban már is felvetődik a rentabilitás kérdése. Különös tekintettel arra, hogy az európai gazdasági helyzet arra kényszerít bennünket, hogy partnerségi kérdéseket, lehetőségeket találjunk. Ön szerint mi az a kuszob, amely megengedi, hogy garantáljuk azt, hogy ne privatizáljuk teljesen a veszteségeket és a kockázatokat. És a közfinanszírozás az közfinanszírozási küszöb az legyen -e kötelező annak érdekében, hogy vonzók legyenek ezek a megoldás. Grazie, bene, la parola. Köszönöm szépen. Nos, akkor visszaadom a szót az előadóinknak. Mindenki három percet kap, és Mark Bayer fogja kezdeni. Hát elnök az, hogy nem tudom, tíz kérdésem van itt legalább, <laughs> nem tudom, ez sok idő kellene, na mindegy, hát kezdem az elejéről. Ha bárki úgy érzi, hogy nem válaszoltam, akkor nyugodtan keressen meg az ülés utána, és nagyon szívesen válaszolok. 95-től 2007-ig 300 magán és állami kötvénytranzakció zajlott. Kérdezték, hogy, hogy mekkora a piac. A trilliós méreteket öltött tehát ez a piac, nagy, hatalmas piacról van szó az infrastruktúrális ágazatban rengeteg tranzakció bonyolódott még a válság előtt. Egy másik kérdés arról szólt, nem is emlékszem pontosan, hogy kitette fel, de arról szólt, hogy a hálózatok működtetői, illetve hogy ki mit finanszíroz, a projekt kötvény koncepciónak a része-e, hogy ezeket tisztázza ugye az Európai Beruházási Bank és a Hadrian's Wall az én cégem is támogatta ezt. Igen, pontosan erről van szó, erre tervezték ezeket, tehát hogy a befektetők mondjuk nem rendelkeznek rengeteg tapasztalattal, ezért jó struktúrákat biztosítunk, tehát garantáljuk a biztonságot, a jó jelentéstételt, a kötvény teljes élettartama során aztán a hálózat tulajdonosai működtetői is nyilván, hogy ilyen információkat kell, hogy biztosítsanak ezt a bankoknak, máshova már a múltban is nyújtaniuk kellett. Tehát megszokták ezt. További kérése, kik a beruházók? Az intézményi beruházók számunkra biztosító társaságok, nyugdíja alapok, eszközkezelő cégeket jelent nagyon sok nyugdíj alap van egyébként és társaság szerte Európában, amely már most beruház ilyen projektekbe általában az alapokon keresztül, magán tőkestruktúrákon keresztül, tehát már megszokták ezt a fajta befektetési formát, azt, hogy kockázatot vállalnak. Amit nem szoktak meg az az, hogy kötvények formájában, vagy államadóság formájában próbálják, vagy szenioradóság formájában próbálják ezt megtenni. Tehát ilyenfajta tapasztalatuk a kockázat vállalások kapcsolatban nincs, mondjuk egy, mondjuk egy nyugdíjalapnál, vagy eszközkezelőnél. Tehát ez minden projektre érvényes, amiről most itt beszéltünk, amelyek nem PPP és nem PFI projektek. Aztán van még időm? Kérdezem az elnök azt, mondja, igen, akkor még próbálok válaszolni. Kaptam egy további kérdést, ugye, hogy szerintem ez működni fog-e. Nem tudom, hogy ki kérdezte. Hát ez mindig jó kérdés. 37 év tapasztalatom van a kötvénypiacokon, úgyhogy mondhatom, hogy nagyon sokféle ágazattal dolgoztam már a piacon, többfajta finanszírozási struktúrát láttam, a Hedgeons Wall az EBB-vel együtt működik, és ezek a struktúrák már több éve nagyon jól működtek más ágazatokban. Én például a vállalati kötvényekről beszélek, és más ágazatokról, ahol nagyon jól működtek ezek a struktúrák több évtizede már. Úgyhogy én nem gondolom, nincs semmi okom arra, hogy azt gondoljam, hogy az és projektek esetében ezek nem működnek következő kérdés, ugye hogyan tudjuk a finanszírozás arányt kiszámítani, tehát hogy a közpénzek aránya mekkora legyen. A PPP ágazatban nem igazán az összeg, a pontos összegről van szó. Itt inkább arról van szó, hogy a koncesziós megállapodás után, hogy működik, tehát hogy a, mi lesz a kormány felelőssége, amikor átveszik az elkészült ö, objektumot vagy eszközt, tehát, hogyha a teljesítés megtörtént, mondjuk egy kormánynak, és akkor használhatja az elkövetkezendő 30-35 évben, akkor ugye nyilván fizetniük kell ennek a használatáért, mert nem ingyen kapják. Tehát ami az arányokat illeti, nem, nem így gondolkodunk, nem ilyen vonalak mentén gondolkodunk, hogy mi az arány a magán és az állami részvételnek egy adott projektben. Már ugye, ha PPP vagy PFI struktúráról van szó. Ennyi, szól közben az elnök asszony, tehát nincs több idő, akkor erre tudtam csak válaszolni. Elnézést kérek, de ugye még utánunk következik egy újabb panel, újabb szakértőkkel, és nagyon kifogyunk az időből. David Holden következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én gyors leszek. Röviden foglalkozok. Két kérdés, amely rám vonatkozik, az új infrastruktúra az alternatív esetében is elérhető lenne ilyen támogatás, vagy ilyenfajta finanszírozásban. Az eredetileg arról van szó, hogy a támogathatóság a foszilis energiára is vonatkozna. Mi, amiről itt beszélünk, itt mi hálózatról beszélünk, hálózati infrastruktúráról beszélünk, és ez arra szolgál, hogy Európa különböző részeit kössük össze, és természetesen az új uh, energia előállítás forrásait is összekösik egymással, és ösztönző mechanizmusokat kívánunk alkalmazni arra, hogy arra késztessük a hálózat üzemeltető cégeket, hogy ideje korán fektessenek be. Például a megújuló erőforrásokhoz szükséges energiahálózatok kialakítása hosszabb időt vesz igénybe, és itt vannak tapasztalataink például a szélerőművekkel, hogyan kell ideje korán beruházni, de vonatkozik ez az intelligens hálózatokra is. Jó reakciókat látunk a szabályozóktól, és a legjobb gyakorlatokat szeretnénk elterjeszteni Európában, de itt az egységes piacot szeretnénk megvalósítani, van egy ügynökség, amelynek a feladata éppen ezt a gyakorlatot elterjeszteni. Igen, a fókusz megvan, ezt szeretném mondani, ez természetesen a dolog folyamatban van, mozog, a másik pedig a prioritásokra vonatkozott a másik kérdés, hogyha megnézzük a prioritásokat, és ezeket összegyűjtjük, ez nem azt jelenti, hogy több lehetőségünk van finanszírozásra. Természetesen európai energiacélokat akarunk elérni, ez jelenti a prioritás első részét, és ez azt jelenti, olyan dolgoktól függ az, hogy megkapjuk a finanszírozást, hogy a projekt önfinanszíroz-e, hogy gazdaságilag működtethető, hogy a kockázatokat jól kezelik-e, és összetudják hozni azt a csomagot, amely biztosítja a finanszírozást és természetesen a prioritás kialakítása attól függ, hogy el tudjuk-e érni a célokat, és itt figyelembe kell venni a magánfinanszírozást is, tehát a kemény kérdéseket kell először feltenni aztán 9,1 milliárdról beszélünk, elég pénz ez, amit az EU ehhez adni tud. Én azt gondolom, hogy én mást mondtam, a 9,1 milliárd, ez egy komoly pénz, de nem egy nagy pénz, hogyha megnézik, mennyit kell befektetni, mennyire van szükség mint az elmúlt időszakban, most is figyelembe kell venni a magánforrásokat a finanszírozásban, tehát ezek a cégek, hogyha finanszíroznak ilyet, akkor a tőkepiacra kell kimenni, hogy ezt finanszírozzuk és figyelembe kell venni ezeket a kockázatokat, amelyekkel szembesülünk, hiszen ez a finanszírozás szempontjából fontos. Ami a közvetlen finanszírozást illeti a 9,1 milliárdos értékben, ez szüks szükséges természetesen, de az egészet nem tudjuk így ellátni pénzzel. Ami, ami a 9,1 milliárdot illeti, azt látjuk, hogy világos, önmagában ez nem elég. Hogy mire elég, ezt viszont nem látjuk pontosan. Szerintem senki se látja, hogy végül is mire elég a 9,1 milliárd. Elnézést, de most abba kell hagynom. Köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer, hogy de muszáj ezt megtegyem. És akkor az utolsó szakértőnk Varács úr, parancsoljon. Én is megpróbálok négy dologra válaszolni. Három perc alatt persze ez nagyon nehéz. Ami a szerződéseket illeti, a 15-25 évről beszélünk, a, illetve a Tour Bordeaux szakasz az egy 50 éves koncesszió. Ez az első része a válaszomnak. A második része a válaszomnak a multiplikátor hatásra vonatkozik, illetve a menetrendre. Nos, erre nehéz válaszolni ma, mert a nagy vasúti projektek nagyon sok időbe telnek tehát tudni kell, hogy egy konzultációs dokumentum elkészítése egy koncesszió előtt, az több tízezer oldal, tehát nagyon nehéz ezt előállítani. Nem lehet megmondani, hogy időt nyerünk-e, ahol optimizálni lehet, nem tudjuk még pontosan, hol lehet optimizálni a menetrendet. Ami a PPP-t illeti egyes projektek vonatkozásában, ez lehetővé teszi e, azt, ami korábban nem létezett soha. Egyszerre épül négy nagy sebességű vasútvonal, ez a PPP-nek köszönhető. Egymás után épültek korábban a nagy sebességű vasúti vonalak, most pedig e, egy éppen most van szerződés alatt, és három pedig épül. A másik kérdés az állam részvételével finanszírozott szakaszok esetében 15%-ról van szó. Az RFF finanszírozása az nem tekinthető magánfinanszírozásnak, ez 25%, és ezen kívül másik projektben a, az állami részvállalás az mindössze 43 százalék. Uh, sur les éléments de, de... Ami a rentabilitásra és a vonzerejére vonatkozik ezeknek a projekteknek. Itt eh, van egy-két kényes kérdés eh, eh, az építési időszakra vonatkozóan. Ezek az építkezések, ezek pénzügyi szempontból kell figyelembe venni. Les risques autres de construction sont bel et tehát itt van egy főszerződés, és vannak egyéb szerződések, amelyek más ö, ö, kockázatokat viselnek. Az SEA projektet ö, például véve az egy hat éves projekt, ott a, az építési költséget nem vették eh, figyelembe, illetve nem volt szempontja a eh, kiírásnak. Azóta ez egy eh, lamszam lett, és a szerződés végéig futó összegnek tekinthető, tehát ott nem várható, hogy az építető további pénzigénye jelentkezik. Riké úr feltett még néhány kérdést a kockázat megosztással kapcsolatban a magánszektor vállal bizonyos, eh, szerződé, bizonyos kockázatokat a PPP, illetve a koncesziós szerződések formájában is. Eh, reméljük, hogy eh, az építkezésben is optimalizálásra kerül sor. Én magam nem vagyok mérnök, így aztán ezzel az aspektussal nem tudok foglalkozni. Vannak olyan tervek, illetve tervelemek, amelyeket újra és újra fel lehet használni. Franciaországban ez eddig nem volt elterjedt, tehát már az építkezésnél is optimalizálásra számítunk, illetve a, aztán a vonalak fenntartása területén is. Nyilván majd a jövő mondja meg, hogy hogyan lesz mindez, szükség van eh, a eh, visszacsatolásra. A, az emberek gyakran beszélnek arról, hogy eh, milyen kockázatok vannak, jelentkeznek akkor, amikor a PPP nem sikerül. Nos, ha összehasonlítjuk a az állami szférát és a magánszférát gyakran alábecsüljük, hogy mennyire rosszul jöhetnek ki a dolgok az állami szektorban. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késlekedésért Most pedig a második panel következik, akinek az elnöke Brian Simpson lesz, tehát a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság elnöke. 10 perc késéssel kezdjük ezt a második panelt, elnézést kérek az elnök úrtól, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy itt helycserét is le kell -e bonyolítanunk, vagy sem, mert akkor még, még 10 percet elvesztünk, még 5 percet elvesztünk. Köszönöm. Okay, let's try and get started then. We've got... Na, kezdjük akkor. Kevesebb, mint 45 percünk van erre a második részre, úgyhogy kegyetlen leszek, ezt kell, hogy mondjam. Ez jut eszembe. Három előadónk van, nem fogom itt a bemutatásukat is végre végigvinni, mert akkor még két percet elvesztünk. Először Cormac Murphy következik, aki az EU és tagjelölt országokban dolgozik, az EIB képviseletében van itt, tehát az Európai Beruházási Bankéban mindenkinek 10 perce van, az előadókra gondolok, és utána pedig eldöntöm majd, hogy a kérdésekre és a válaszokra mennyi idő jut. Murphy úr parancsoljon. Köszönöm szépen mindenkinek, jó napot kívánok! Tehát akkor még egyszer az EBB nevében képviseletében szólok. Az előttem szóló előadók a hasonló témát eh, fettek le, de most akkor az EVB perspektíváját is meghallhatják eh, az infrastruktúra finanszírozásában, eh, tehát hogy milyen eszközöket használ az Európai Beruházási Bank, mi a szerepe a magánfinanszírozásnak, a PPP-nek, illetve a CEF eszköznek milyen képessége van az infrastruktúrális beruházások támogatásában. Okay, okay, excuse me, sorry. Mr. Bayer in particular has mentioned... Különösképpen Bayer úr volt az, aki emlegette azokat a kérdéseket, amelyek ugye felmerülnek az állami infrastruktúra finanszírozásában, és ugye több tényezőről is szó van. Az egyik ilyen tényező az az, hogy kevésbé áll rendelkezésre állnak rendelkezésre a szakosodott biztosítók, tulajdonképpen ők már eltűntek, mint biztosítótársaságok az infrastruktúra finanszírozásból. A másik pedig az, hogy az úgynevezett deleveraging folyamata sokkal szélesebb, a bankpiacra gondolok itt, a szabályozói követelmények viszont szigorodtak, és ez azt jelenti, hogy a hosszú távú finanszírozás költsége is ennek megfelelően növekedett. Aztán a pénzügyi válságot persze, hogy említeni kell, tehát hogy szigorítások vannak az állami költségvetésekben. Ezzel szemben viszont hatalmas finanszírozási igények állnak, az infrastruktúra az európai gazdaság gerince tulajdonképpen a növekedéshez elengedhetetlen. Szükség van rá az európai egységes piac továbbfejlesztéséhez is, és hát attól függően, hogy hány évre gondolunk, mondhatunk itt trilliós összeget, vagy mást, de tényleg nagyon jelentős, komoly finanszírozási igényről van itt szó. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt teljesíteni, hogyan tudunk ennek megfelelni, az EU alapokat hogyan tudjuk felhasználni, és a magánszférát hogyan tudjuk ezt, hogyan tudjuk ide bevonni, hogy a hosszú távú finanszírozást biztosítani tudjuk. És persze vannak itt egyéb kérdések, ugye az egyes tagállamok eladósodottsága, és így tovább. Tehát ezek is bejönnek a képbe, amikor a hosszú távú, az infrastruktúra hosszú távú finanszírozásáról van szó. Nos, az EIB tevékenysége, hát most már több mint 50 éve működünk, és a fő tevékenységünk a pont az infrastruktúrák finanszírozása. Többféle projektet is finanszíroztunk szerte Európában az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag egy hagyományosabb hitelnyújtási struktúrával kezdtük, a kormányoknak nyújtottunk finanszírozást, és aztán pedig ugye az újabb piacok kialakulását is segítettük, különösen itt a PPP piacra gondolok. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle műveletben vagyunk aktívak, tehát ugye a közvetlen finanszírozás, vagy a PPP finanszírozás, ahol maga a projektet lebonyolított, tehát általában a koncesszió birtokos cég a partner. Az elmúlt években a hitelgarancia eszköz volt nagyon használatos, a TNT esetében ez egy olyan eszköz, és egyébként ezekről a témákról beszéltek az előttem szólók, amely kezeli a PPP projektek kockázatait. Tehát az volt a, az eszközű, az volt a célunk, hogy egyfajta garanciát tudjunk nyújtani hogy sikerüljön a kockázatokat valahogy lefedni tehát likviditást nyújtottunk, támogatást nyújtottunk, ahogy a projekt kivitelezése folyt. Az EBB a tőke nyújtásban is aktív volt, ugye ez nyilván a PPP-k esetén is előkerül, és a tevékenységünk a pénzügyi válság elején különösképpen jelentősen erősödött. Láthatják itt ezen a e, grafikonon, hogy mondjuk a tavalyi évben volt egy kis e, visszaesés, tehát erről a nagyon magas szintről azért lejjebb vittük a tevékenységünket, tehát most már inkább a múltbeli tendenciánknak felelez meg, de azért a folyósításról még mindig látszik, hogy e, igen, magas szintű, a projektek végrehajtásával egyetemben. Hát ugye a lényeg az az, hogy a projektek végrehajtása folyamatos legyen, még akkor is, hogyha nehéz pénzügyi időket élünk. A TENZ projektek nagyon fontos részét képezik a tevékenységünknek. Láthatják ezen a grafikonon azt, hogy milyen magas szintet értünk el a 2008-9-es években, tehát a pénzügyi válság elején, és azt is láthatják, hogy mennyire fontosak a PPP-k, tehát a jelentőségük mekkora. Hogyha visszatekintünk a múltban, akkor láthatják, hogy igen, pici volt az arányuk, különösen az Egyesült Királyságban, de egyre gyakrabban alkalmazták őket egyre több országban, és most már ott tartunk, hogy igen jelentős a szerepük, tehát a PPP piacra nagyon sokan támaszkodnak Európában. Említettem azt, hogy az EBB aktív volt a válság idején, tehát hogy ez a fajta hitelnyújtás milyen fontos, és említettem azt is, hogy új pénzügyi eszközöket dolgoztunk ki. Különösképpen ami a CEF eszközt illeti, az LGTT eszköz sikerére építettünk, az úgynevezett Traffic Guarantee eszközre. A kötvények kezdeményezést beindítottuk, volt egy kísérleti szakasz, és ez a tanács, ez a tanács, illetve a parlament jóváhagyásától függ. Az volt a szándék, hogy ezt teljesen működőképes eszközé fejlesszük a következő pénzügyi programozási időszakban, tehát 2011 és 2020 között a CEF eszközön belül működnének ezek. Emellett technikai támogatást is nyújtunk, különösképpen a hatóságoknak, állami hatóságoknak, és létrehoztunk egy szakmai központot, a PPP-vel kapcsolatban egy európai szakmai központot, ahol tapasztalatcserére van lehetőség. Ez nagyon fontos Európában, hogy az egyes helyeken már összegyűlt tapasztalatból mások is részesülhessenek. A projektkötvények olyan eszközök, amelyek junior típusú adóságot jelentenek, tehát magasabb kockázati besorolás a senior adóság alatt itt tulajdonképpen azt érjük el, hogy a minőségi ugrást sikerül megvalósítani, és emögött az volt a szándékunk, tehát a szenior és junior adósok megkülönböztetésével az volt a szándékunk, hogy az állami infrastruktúrális projektek finanszírozását könnyítsük, tehát így is el lehet érni az európai költségvetés, el lehet érni azt, hogy az európai költségvetésből biztosított összegek úgymond megsokszorozódjanak, tehát egyfajta áttételt tudunk elérni. Végül pedig az EBB számára ez azt is biztosítja, hogy többet tegyünk. Hát nyilván az EBB-nek az a feladata, hogy ezt a tőkátételt megvalósítsa, a szakértelmet nyújtsa, a projektek finanszírozásában, strukturálásában, technikai kiértékelésében. Az EU hozzájárulása ugye nyilván korlátozott összeg, tehát projektenként fix összegről van szó, a rezidualis kockázatokat pedig a projekt vállalja magára. Azon túl, ugye, hogy az EC mekkora támogatást biztosít, vagy az EU mekkora támogatást biztosít. Azt is lehet garantálni, hogy a megtérülés, illetve a visszafolyó pénzek aztán további projektek támogatására legyenek használhatók. Aztán a sokszorozó hatásra még ki kell térnem, illetve azokra a számításokra, amelyeket elvégeztünk. Tehát ugye mondjuk vegyünk 230 millió eurót, amelyet a tentétene és egyéb CIP költségvetési sorok alatt biztosítottak. A következő történik. Ez a 230 millió lehetővé teszi számunkra, hogy egy hitelezési eszközt hozzunk létre, amely már majdnem 700 millió eurót ér, tehát ez háromszoros sokszorozó hatást jelent, majdnem, tehát 690 millió euróról van konkrétan, de amikor eljutunk az aktuális összegre, akkor gyakorlatilag már majdnem 100, 90 vagy 100-szoros összegről van szó. Persze az adott sokszorozó faktor az mindig az érintett projekttől függ, tehát minden egyes projekt esetében más de a sokszorozó hatásnak az a lényege, hogy lehetővé teszi, hogy a magánbefektetők is részt vegyenek a projektek finanszírozásában. És így a hitelminősítést javítani lehet, tehát vonzóvá lehet tenni az adott projektet a magánbefektetők számára, azzal, hogy mi részt veszünk ebben egyéb tevékenységek, amiket már említettem, ugye az infrastruktúrális alapokba való befektetés, az Európai Beruházási Bank hajlandó ilyenfajta tevékenységre is, a CEF keretein belül, és hogyha megnézzük az adósság és tőke arányait, hát mind a kettő a finanszírozási mix fontos része. Köszönöm. Mr. Murphy. Köszönöm szépen, Murphy úr rögtön továbbadjuk a DG Move képviselőjének, Erik Paké úrnak a szót. És kérem, tartsák be az időt. More used to it, I'm not sure I'll do much better. Köszönöm, én ehhez jobban hozzá vagyok szokva, de nem biztos, hogy ettől függetlenül jobban fog menni, de azért megpróbálom. Azt gondolom, hogy a, az Európai Unió nagy kihívása az az, hogy megpróbáljon olyan befektetéseket találni, amelyek növekedést fognak gerjeszteni. A CEF-en belül a három hálózatba való befektetés az arról szól, hogy az európai növekedésbe direkt módon eszközölünk befektetéseket. Ez a három terület ad az európai gazdaságnak egy versenyelőnyt. Ezek a befektetések a fenntarthatósági célkitűzéseinket is támogatják, és ebből a szempontból, illetve ezen kívül van még egy klímaváltozási elem ebben a befektetésben. E, emellett mindezt támogatja a hálózatokat abban, hogy vezető szerepet játszanak a világon, a befektetések az innovációba pedig megőrzik ezt a versenyképességet. Tehát iparpolitikai összetevőről is van szó. Azt gondolom, hogy a három hálózati ágazatba történő befektetések az elkövetkezendő 15-20 évben komoly tételnek számítanak. Ehhez járul hozzá a CEF. A CEF nem az egyetlen válasz erre a kihívásra, de azt reméljük, hogy a CEF központi szerepet játszhat ezeknek a befektetéseknek az EU-s dimenzióját illetően. Befektetések eh, egy része a tőkepiacokról érkezik, a magántőke formájában. Eh, nyilván itt eh, gondolunk bankokra, elsősorban az Európai Befektetési Bankra, de emellett nemzeti vagy európai állami, illetve közpénzekről is eh, szó van. Tehát eh, a CEF eh, kihívása az az, hogy ezeket a befektetéseket sokszorozza, tőkeáttételt érjen el, és azokat összpontosítsa ezeknek a hálózati iparágoknak a legkritikusabb elemeire. Tehát a CEFEN belül az EU hozzáadott érték megértéséhez, illetve eléréséhez három egymást kiegészítő dimenziót kell e, figyelembe venni. Először is egy európai szakpolitikai és tervezési szakaszra van szükség, emellett azonosítani kell azokat a projekteket, ahol az európai hozzáadott érték jobban jelentkezik, emellett pedig jobban össze kell hozni a magán és állami közpénzeket a projekt megvalósításához. Ehhez az Európai Bizottság az IKT, az energia és közlekedési területen megjelentett útmutatásokat, amelyek kiemelik ezeknek az iparágaknak az európai dimenzióját, és minden érdekelt, beleértve a tagállamok, tagállamokat, illetve a régiókat is, amelyek részint kiépítik, részint használják az infrastruktúrákat. Nos, ezeket a szereplőket arra próbáljuk rábírni, hogy adják össze azokat, azt a maghálózatot, amelynek Európára, amelynek, amelyre Európának szüksége van. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy már a szakpolitikai tervezési fázas, fázisban az összes szereplő bevonásra kerülhessen. Projekteket kell megfogalmazni, mégpedig a valós prioritásokat kell azonosítani. Ezt a cef belül az Európai Bizottság a CEF függelékében már megtette. Ezek azok a kulcsfontosságú prioritások a három ágazatban, amelyek előmozdítják a hálózatok kiépítését, és az elkövetkezendő hét évben, sőt azon túlmenően alkalmasak lesznek arra, hogy ezeknek a maghálózatoknak a hiányzó részeit kiépítsük. Jobb projektekre van szükség, a szinergiák feltárására, és van még egy nagy kihívás, a CEF számára, olyan projekteket is azonosítani kell, amelyek a három közül többet is érintenek, a három ágazat közül többet érintenek. Ez részben szintén megtörtént a CEF-en belül. Emellett olyan eszközökkel rendelkezünk, amelyeknek célja a projektek jobb szinkronizálása. A projektek ugyanis nem ugyanazzal a hatással rendelkeznek az egyes tagállamokban vagy egyes államokban. A folyosók, a közlekedési folyosók megvalósítása során a tagállamok, a régiók és egyéb szereplők is részt vesznek a, abban, hogy a projektek műszakilag integráltak és szinkronizáltak legyenek. Nagyon sok munkát fektettünk tehát a tervezésbe bevontuk a szabályozó hatóságokat, például az energia területén. Eh, emellett eh, EU ügynökségek vesznek részt ebben a munkában, a TNT e ügynökség, vagy a szabályozó ügynökségek. Eh, ezek szintén már a múltban is, és a jövőben is bekapcsolódnak a projektekbe, tehát amikor a CEF ténylegesen elindul 2014-ben, addigra már egy kézzelfogható hasznos projektlistánk lesz, és létezni fog a szakpolitikai keret, illetve a finanszírozó eszközök jobb finanszírozásra van szükség. Ezzel kapcsolatban a kollégák már elég sokat elmondtak, és több tapasztalatuk is van mint eh, nekem. Annyit azért én is kiemelnék, hogy eh, a finanszírozási rész az a befektetési csomagnak egy fontos része lesz, különösen az IKT területen és az energetikában, de a közlekedésben is. 2014-ig eh, még dolgozni kell a projekteken, és fel kell venni a kapcsolatot a pénzpiacokkal, valamint a bankszektorral annak érdekében, hogy ez a tőke ténylegesen megtalálja ezeket az infrastruktúrális projekteket. Ehhez kockázatmegosztó mechanizmusokra van szükség. A korábbi tapasztalatok fényében volt egy jelenleg is fut egy kísérleti projekt, remélhetőleg az Európai Parlament és a Tanács elfogadja nyárig a projekt kötvények első szakaszát. Tehát emellett vannak még tőkeeszközök, a Margarit alap, amelyből szintén megvalósulhatnak, megvalósulhatnak beruházások. A CEF tehát pénzt ad, a projektek megvalósításához, ugyanakkor a projektgazdák és a pénzügyi intézmények is felelősek azért, hogy lehető legjobban használják fel ezeket a pénzeket. E, rendelkezésre áll már számos sikeres előzmény. Vannak olyan projektek is, amelyek kevésbé sikeresek voltak, ezeket is fel lehet használni annak érdekében, hogy jobb eredményeket éljünk el. Van a Szenesco projekt és egyéb közlekedési projektek, van egy Bordó környéki projektünk, amely azt mutatja, hogy a közlekedésben is, ahol pedig a magánszféra szerepe általában kisebb, van lehetőség arra, hogy pénzeket csábítsunk át a magánszektorból. Amikor az Európai Bizottság elkészítette a CEFET, sok időt töltöttek a kollégák azzal, hogy eldöntsék, elgondolkozzanak azon, hogy hol lehet csak a magántőkére számítani, és hol van szükség állami tőkére is, állami támogatásra is. Emellett el kell dönteni, hogy az állami támogatáson, a közpénzeken belül hol alkalmasabb eszköz inkább a tagállami pénz, és hol pedig az európai pénz. Ennek megfelelően kell majd megcélozni az EU-s pénzekkel az európai eh, fontosságú projekteket. Nem csak a CEF lesz az egyetlen eszköz, a Horizon 2020, a kutatási és innovációs programok, valamint a különböző regionális politikai eszközök is alkalmasak lesznek arra, illetve eh, rendelkezésre állnak majd arra, hogy eh, ebben a három szektorban is megvalósuljanak beruházások. A nagy kihívás tehát az, hogy eh, ezen projektek során a finanszírozást megoldjuk. A turbordói szakasz mutatja, hogy ez sikerülhet, és nyilván az IKT és az energetika területén is lesznek majd ilyen projektek. Az 50 milliárdos összeg, amelyet az Európai Bizottság javasol, szerintem megfelel a függelékben felsorolt projektek nagyságrendjének, ugyanakkor ez az abszolút minimum. Ha megfelelően előkészítik ezeket a projekteket, akkor az EU komolyan hozzájárulhat a lista alapján ezen projektek megvalósuláshoz, ugyanakkor nem szabad eh, nem elfelejteni, nem szabad elfelejteni, hogy ez egy minimális összeg, eh, és eh, ezt biztosítani kell majd a több éves pénzügyi terv során. Köszönöm Roland Boll, következik, aki a Deutsche Telekom képviseletében jött el. E, Dalurnak mondom, hogy ugyanolyan kegyetlen vagyok a magánszektorral szemben is, mint az állami szektorral szemben. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy erre a fontos meghallgatásra meghívtak. Egy magánüzemeltető, mag hálózati üzemeltető nézeteit szeretném elmondani, és ezt az irányvonalat, amit elindítottak mi természetesen nagy mértékben támogatjuk. Először nézzük meg az európai célokat a digitális agenda kapcsán és el kell, hogy mondjuk az európai szélessávú hálózatokba sok pénzt kell investálni. Itt mindenek előtt a 30 megabites hálózatról beszélnünk. El szeretnénk élni, hogy teljes lefedettséget érjünk el, sőt 50%-ban a 100 megabit per szekundumot is szeretnénk elérni. Ezek nagyon ambíciózus célok, és a bizottság szeretné ezt támogatni, de önmagunkban egyedül ezt nem tudjuk megoldani, hiszen vannak olyan területek, ahol komoly nehézségek merülnek fel, és abban, hogy megszerezzük a szükséges magántőkét, amire szükség van, Természetesen már sok minden történt eddig is, hogy elérjük a célokat. Két fontos elemről szeretnék beszámolni a CEF-en belül, ezeket támogatjuk. Egyrészt van egy hitel feljavító eszköz, megfelelő biztosítékokat kínálunk, hogy csökkentsük a beruházás kockázatait, és így bevonjuk a magánpiacot fokozottabb mértékben, a másik pedig a visszanemtérítő támogatások kérdése a nem profitabilitást biztosító területeken. Szeretnénk hozzájárulni a digital agenda, digital agenda céljának eléréséhez. Természetesen nagyon fontos, hogy szükséges pénzt kapjunk, mint egy 300 milliárdos összegről beszélünk Európában, de ez csak egy töredéke annak a pénznek, amire szükség van az európai, a CEF esetében a strukturális alapokat is igénybe lehet venni, ezt kell kombinálni a magánberuházók pénzével, azt hiszem így nagy lépést lehet előrefelé tenni, hogy el akarjuk élni az említett célokat. Miért jó egy ilyen beruházás emlékeztetni szeretnék a német helyzetre például, és azt gondolom, hogy ez példaként szolgálhat más európai piacokra is. Láthatjuk, hogy meglehetősen magas beruházásról beszélünk, 35 milliárdról ez a üvegszálas beruházás volt és ez vagyis a legkülönbözőbb eszközöket alkalmaztok és kombináltok ezek a területeken, itt egy összesített pénzről beszélünk, azt láthatjuk, hogy ez egy jó beruházás, mert ezzel a beruházással jelentősen erősíteni tudjuk a GDP-t, vagy növelni tudjuk a GDP-t, és nagyon komoly hatást érünk el, sokkal nagyobbat, mint a közvetlen beruházások útján, hogyha megnézzük, hogy milyen adóbevételre lehet szertenni az említett üvegszálas beruházások révén, akkor azt mondhatjuk, hogy az adó többet fizet vissza, mint a teljes beruházott összeg. A magánberuházók számára, vagy befektetők számára az externalitások jelentenek problémát, nem tudjuk internalizálni ezeket az összegeket, vagyis nem tudjuk visszahozni ezeket a pénzeket a mi üzletünkbe, a konkrét ügyletbe. Tehát nagyon komoly külső externális hatások jelentkeznek, ezért nagyon nehéz megvalósítani a nyereséget, ami keletkezik, ezért valószínűleg nagy érzékenységgel, de figyelembe kell venni az állami pénzeket. Most szeretném illusztrálni a következő diával hogy hogyan működik eh, a kommunikációs hálózatok eh, alkalmazása. Egyébként egy technológilag semleges megoldást kell keresni, tehát egész Európában szeretnénk az alaprendszereket eh, elterjeszteni, és üvegszálas rendszereket, nagy teljesítmű rendszereket, és természetesen szüksége lehet arra, hogy vegyes vállalatokat hozzunk létre, illetőleg PPP formában lépjünk fel. Németországban éppen most teszteljük ezt, ez egyik fő szereplőként a piacon nagy szerep jut itt nekünk a PPP esetében. Közös beruházásról beszélünk, szeretnénk az önkormányzatokat bevonni, tehát ők beruháznak és mi üzemeltetjük a hálózatot Ebben az esetben a CEF nagyon fontos szerephez juthat, eh, például eh, önkormányzati szinten. Persze a nagy kérdés az, hogy ki garantálja a pénzeket egy befektetés esetében. Mi nagy üzemeltető vagyunk, és eh, természetesen nagyon óvatosak vagyunk a jelen helyzetben, annak ellenére nagyon sokat fizettünk bár eddig is, de a hitelminősítésünket meg kell őrizni, tehát a megfelelő kockázatbiztosításra szükség van szeretnénk tehát korlátozni a felelősségvállalást ezen a területen, illetve túlságosan sokat nem akarunk költeni. Nem fenyegethetjük a hitelminősítési státuszunkat, túl sokat, vagy sokkal többet nem költhetünk annál, mint amit terveztünk. Természetesen a legkülönbözőbb CEF dolgokat szeretnénk kombinálni, a magánbefektetőkkel, így tudjuk a helyes eredményt elérni. Utoljára, de nem utolsó sorban el kell, hogy mondjam, van egy olyan rész is, amely nem hoz profitot, ezt nem tudjuk megoldani még a megfelelő hitel feljavítással sem. Erre megfelelő fedezetet kell teremteni, jó egyensúlyt kell kialakítani a hitel feljavítása és a CEF részek között. Természetesen a CEF-t üdvözöljük, mint lehetőséget, ami könnyíti a, fi- a finanszírozást. Természetesen halak még húznom, hogy a CEF kiegészítő jellegű kell, hogy legyen, semmiképpen sem szoríthatja ki a magánberuházókat. Ilyen célból tisztázni kell azt, hogy a visszanemtérítő támogatásokat a nem profitábilis területeken kell felhasználni, hogy betömjük a profitabilitási részt és egy rögzített maximális társ beruházói rátát kell megállapítani ezért nem megfelelő. Ami pedig a hitelfeljavítási eszközöket illeti, ez profitabilis és nem profit, non-profit területeken is alkalmazni lehetne, természetesen kombinálni lehet ezekkel a visszanemtérítő támogatásokkal is, és rugalmasan kell eljárnunk és a lehető legnagyobb mértékben kell ezt az eszközt elterjeszteni. A CEF projektek esetében a prioritások kialakítása mellett és a finanszírozás megfelelő alkalmazása mellett tesszük le a garast, és az ilyen projekteknél prioritást kell kialakítani, hiszen a szinergiát így tudjuk jobban kialakítani. Ez egyik legfontosabb pont, hogy a már meglévő infrastruktúrákat is bevonjuk a további fejlesztésekbe, hiszen egy kombinációra szükség van és azt a gondolom, hogy a maximális hatást kell elérni a CEF összegek felhasználásával, a növekedési a versenyképesség erősítése érdekében, és ott kell befektetni, ahol a legnagyobb hatást érjük el a GDP növelése érdekében, illetőleg az európai polgározók életminősége kell, hogy javuljon, ez pedig az intelligens hálózatok fejlesztése révén érhető a legjobban nagyon fontos egyébként gyakorlati szempontból az is, hogy átlátható módon kezeljük ezeket a kérdéseket, és egy jogbiztonságot kell megteremteni, de közben nem lehetnek bürokratikus szabályok, amelyek akadályoznak a gyors, a megfelelő alkalmazást. Mindenek előtt azt, szeret, azt üdvözölnénk, hogy a CF támogatásért magáncégek és állami fórumok is jelentkezhetnek és megfelelő alkalmazási mechanizmusokra, felhasználási mechanizmusokra van a jövő, szükség a jövőben. A bizottság javaslata mi általunk említett aspektusokat figyelembe tudja venni, és várjuk a konkrét megvalósítást. Köszönöm szépen. Dol úr, és köszönöm szépen, hogy legalább egy percet visszaadott nekünk. Én nagyon hálás vagyok ezért, mert hosszas a hozzászólók listája, és 11 percünk van, hogy mindenkit eh, be is zsúfoljunk ide. Előadókat kérdezem, hogy egyáltalán kell-e mondaniuk valamit, vagy sem? Hát ha igen, akkor mindenkinek csak egy perce van, s egy másodperccel sem több. És tényleg el fogom venni a mikrofont mindenkitől őszintén, abban a pillanatban. Riki úr kezdi, egy perc. Köszönöm nagyon gyorsan, elnök úr. Mindenki megértette, hogy ezt a témát minél emészthetővé varázsoljuk. Nos, minden esetre vannak olyan európai kritériumok, európai hozzáadott értéki kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni, emellett vannak pénzügyi kritériumok is, a befektetési bank és a bizottság úgy érzi-e, hogy egy vegyes struktúrát kell kialakítani, bár stabilt, amely lehetővé teszi, hogy keresztezzük a politikai és közérdek kritériumot a pénzügyi kritériummal. Valian asszony kap most szót. Köszönöm, köszönöm mindenkinek. Egy kérdésem van a bizottsághoz. Megvannak-e már, megvan-e már a projektlista? és most csak a parlamenti vitára várnak, és utána nyilvánosságra hozzák. Még jobb, még több, igét, még több időt spóroltunk meg. Ayala Sender asszony következik. Köszönöm, Murphy úrhoz lenne egy kérdésem. A 2007 előtti lehetőségekről beszélt a válság előtti lehetőségekről. Mit gondol most a pénzügyi piac abszorpciós kapacitásaira is tekintettel mi várható el a nyugdíj alapoktól? Emellett, ami az irányítást illeti, centralizáltnak tartja-e az irányítást, és mit gondol, hogyan lehetne a finanszírozást hatékonyabbá eh, tenni. Nem tudom, hogy a TEN infrastruktúra a legalkalmasabb erre. Van-e szinergia a Telekom és eh, a közlekedés között általában ezek elég, eléggé elkülönülnek. A közlekedési bizottságból hárman kértek szót, Debaka úr. Köszönöm, három kérdést tennék fel. A kiszorító hatással kapcsolatban már hallottunk valamit, Murphy úrról kérdezném. Eh, van-e ilyen veszély? Ténylegesen. Eh, a hitelminősítők eh, azt mondták néhány nappal ezelőtt, hogy meg kell vizsgálniuk a kísérleti projekteket, hogy ezeknek a projektbondoknak a minősítését, az értékelését eldöntsék. Ezzel kapcsolatban van-e valami véleménye? A következő kérdésem az az közlekedésre vonatkozik. Eh, a technológiai neutralitás, illetve az egyenlő esélyek eh, tekintetében hogyan lehet megteremteni ezt az egyenlő esélyeket a különböző eh, közlekedési módozatok között. Kramer úr, nem kér szót, Lichtenberger asszony. Köszönöm. A befektetési bank képviselőjétől kérdezem azt, hogy a közutak, vasutak és belvizek folyami közlekedés között milyen arányok vannak jelenleg. Azt is szeretném tudni, hogy miért vannak eltérések, utat könnyebb építeni, és milyen újrafinanszírozási eh, lehetőségek vannak a jövőre eh, vonatkozóan, illetve mik a fenntartási eh, költségek, hogyan veszik figyelembe a környezetvédelmi kritériumokat a döntéshozatalban. E Az EIB-hez teszem fel a kérdést, a biz milyen kockázatot kívánnak lefedni, és milyen időszakra, milyen arányba kívánják, és hogy tudjuk elérni, hogy az EIB megtartsa a fizetőképességét, hogyha a projektek és a keretfeltételek nem ismertek, és hogyha alárendelt tőkét adnak, akkor nagyon komoly vissza fizetési veszély jelentkezik. 30 évre előre lehet itt egyáltalán valamit mondani, és mi a helyzet a refinanszírozás útépítő projektek esetében például ebben az esetben a magánprofitok biztosítása mellett esetleg szükség lehet-e még útdíj beszedésére a polgároktól? Köszönöm szépen, Weber úr. Paké úrhoz lenne a kérdésem. Ön azt mondta, hogy a befektetőknek szükségük van arra, hogy tudják, melyek a legjobb projektek. Számos projekten dolgozunk már 15 éve. Ezek eh, általában jó projektek voltak, mégis finanszírozási problémák eh, léptek fel. Eh, ön ezeket a projekteket hogyan sorolná be a közepes, rossz, gyenge területekre, illetve osztályozás alá? Tehát engem meglepett az ön megfogalmazása. Murphy úrhoz pedig a kérdésem az, hogy mit tudunk mi tenni, európai parlamenti képviselők annak érdekében, hogy a befektetési bank beavatkozási kapacitását növeljük, ami egyébként korlátozott. Ugye tudjuk azt, hogy az 50 milliárd az egy rendkívül szerény összeg. Hogyan lehet tehát kihasználni a befektetési bank követ lehetőségeit? Köszönöm szépen. Nagyon tudjuk, mennyire fontosak a kísérleti projektek. Azt is tudjuk, hogy a CIF, CEF-fel szemben a tagállamok nagyon szkeptikusak Éppen ezért a kísérleti projekteket el kéne kezdeni végre. Az EIB-hez fordulok a kérdéssel, én is most a keretfeltételeket nyilván el kell fogadni, ezt valamennyien tudjuk, de azért önök már előkészíthetnék a bizottsággal egyeztetve, hogy mely projektek ezek, hiszen sikeres projektekről kell beszélnünk, hogy meg tudjuk győzni a tagállamokat, és rövid távon kell végrehajtani őket, ha kísérleti projektekről beszélünk, vagyis pillanatnyilag a potenciális befektetőkkel hol tartanak, tárgyalnak már velük? Köszönöm szépen, Kramer úr, egy percben. Nos, hogy a nagy projektek, a bankok, az építőipar, a vasút számára érdekes, más fizeti nyilvánvaló, hogy ők, ők ennek örülnek, de hol van a határa ennek ez a kérdés? Vegyük az állami finanszírozás Berlin-Hamburg, egy nagyszerű projekt, ehhez nem kell Franciaországra tekintenem, de Halle Erfurt Nürnberg vonal rengeteg alagúttal, hiddal Németországban valósították meg, és párhuzamosan Lé, Lipcsén és Jénán keresztül olcsóbb kapcsolatot lehet volna kialakítani. Ugyanezt Bécs, Grác, Klagenfurt, Norfolk Adria nagyon drága, meg kell építeni az alagutakat. Párhuzamosan ezzel a Panon Alföldön meg lehetett volna ezt csinálni, de ez nem érdekes számukra, mert túl olcsó és gyorsan lehetne megcsinálni. Hol vannak a határok, fix költségekről beszéltek. Itt van az atomerőmű Finnországban fix terminussal, fix határidővel, csak nem tudják megcsinálni. Ki fizet? A végén az állam fizet. Munkahelyeket nem fog ezt teremteni, hogyha alagutat építünk. Kancsian úr, az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, röviden. Paki úrhoz fordulok a kérdéssel. A CEFEN belül, hogyha 80%-ot támogatásként kívánnak kiosztani, akkor felesleges új mechanizmusokról, multiplikátor hatásokról beszélni de ha a CEFREN túllépünk, akkor látni kell, hogy egyéb lehetőségek is kínálkoznak, hiszen egyébként önmunkat csapjuk be. A tolmácsokat kérném, hogy 5-6 percig még maradjanak, a, és két-két percet kapnak, és ha nem tudnak válaszolni két percben, akkor e-mailen, de még a levél is működik, tehát tudunk válaszokat küldeni a kérdések feltevőinek. Murphy úr két percben. Köszönöm szépen a kiváló kérdéseket. Tényleg igyekszem gyorsan válaszolni a pénzügyi kritériumok, állami kritériumok, banki finanszírozás kritériumi. Természetesen gazdaságilag értékelni kell a helyzetet, környezeti szempontból is el kell fogadni, és a bank megfelelő prioritásokat tud figyelembe venni, hogyha ezek nemzeti vagy EU szinten jelentkeznek. A minőséget tekintve azt gondolom, hogy nagyon komoly finanszírozási igényre van szükség. Az EIB-nek szerep jut itt, de másoknak is jut feladat bőven. Tehát ez egy katalizátor szerep, és amit az EIB játszik, és a többi finanszírozót be tudjuk vonni. A magánprojekt minősítők természetesen az egyéni projekteket minősítik a projektek alapján, éppen a minősítő ügynökségekkel tárgyalunk, és az egyes projekteket fogják tudni értékelni. És ami az eredeti a struktúrát, illeti az általános megközelítést, illeti a 20%-os támogatás esetében ez egy keretként szolgál, és az egyéni konkrét projekteknél kell döntést hozni. A karbantartás vagy fenntartás és a környezeti kritériumok, ez egy fontos dolog, ezeket az EIB vizsgálja, EBB vizsgálja természetesen. Egy világos kötelezettségvállalásra van szükség a projekten belül, nincs értelme ö, olyan projektre finanszírozni, amelyik túl gyorsan romlik le utána a kockázati garanciák a projektöltvények esetében természetesen ezt figyelembe veszek az elfogadás folyamata során, a mechanizmusoknak a kockázatokat mérsékelniük kell, ez egy fontos cél, ezekről már beszéltünk korábban, hogy milyen kockázatok jelentkeznek, és ilyen módon vizsgáljuk a hatékonyságot. Egyetlen mondatot kérek még, hogyan tudjuk ezt erősíteni, ezeket a tevékenységeket az EBB részéről, kockázati amit biztosítunk, vagy kockázatot vállalunk a tőke vonatkozásában, és így, tudjuk, elé, így tudunk síkra szállni és javítani a célok elérését. Köszönöm szépen. 10 százalékkal túllépte az idejét, ez sokba kerül a banknál. Parancsoljon. Azt gondolom, jobb projektekre van szükség, jobb EU-s projektekre van szükség, illetve e, olyan projektekre, amelyek a közlekedési szükségleteknek jobban megfelelnek, jobban strukturált projektekre van szükség, amelyek vonzani képesek e, az állami pénzeket és a magánpénzeket. Erről szól a Core Network, illetve a CEF. Nos, ez e, a TNT ügynökség feladata, hogy tegye profibá ezt a munkát, a projekt előkészítő munkát, illetve a projekt finanszírozásra kiválasztó munkát. Ugyanakkor a bizottság továbbra is központi szereplő marad, más szereplők is belesznek vonva, különös szempont, különös tekintettel a befektetési bankra és egyéb ügynökségekre, amelyek befoly, belefolyhatnak majd a projekt előkészítésébe, illetve a kvadratűrő, a, a kör négyszegesítésében is részt vehetnek, e, úgymond, e, kiválasztani azt a projektet, hogy melyek a legfontosabbak a fontosak közül. A hiányzó láncok e, azonosítása, és azoknak egy olyan szintre való előremozdítása, amely lehetővé teszi azt, hogy a közszféra és az állami szféra eh, egyaránt eh, részt eh, vehessenek a finanszírozásban a befektetési bank bevonásával. Azt gondolom, hogy így lehet megközelíteni ezt a kérdést. Van egy részletes projektlistánk, az egyes függelék, emellett IKT és energia projektlistánk is van, ugyanakkor ezeken a területeken még folynak a munkák, és azt gondolom, hogy most nincs idő, hogy a két kollégáma, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, megszólaljanak, de a parlamenttel együttműködve folytatjuk ezt a munkát. Vannak olyan projektek is, amelyek nem mód neutrálisak Ez azért van, mert egyes közlekedési módok tovább fokozott befektetésre szorulnak. Dol úr kap szót két perc. Question on possible. Köszönöm szépen, feltettek nekem egy kérdést a lehetséges szinergiákra vonatkozóan, az energia, a közlekedési ágazatokban, de más területeken is. Hát csak hogy legalább egy kis képet alkossak arról, hogy milyen szinergiákról van szó, hogy mire lehet gondolni. A befektetések 80%-a, ami hálózatok kiépítését illeti, ez mélyépítő munka. A befektetések egyharmadát jelenti az épület, a az úgynevezett in-house building costs. Németországban ez jellemző, vannak ilyen lobby közösségek, amelyek hozzáférnek az ilyen munkákhoz, tehát hogyha már lehet, meg le, fel lehet használni ezeket a meglévő meglévő ö, információkat, feltételeket, ezeknek a hálózatoknak a kiépítését ö, olcsóbban meg lehet oldani, a profitabilitást is növeli ez a befektetés esetében, és a lefedettséget is növelni lehet tehát ezeknek a hálózatoknak az esetében. Számunkra ez nagyon fontos aspektus. Először is jobb lesz a koordináció, jobb a koordinációs mechanizmus, azért, hogy a szinergiákat a lehető legjobban ki lehessen használni, amikor új hálózatok építéséről van szó, de azt is eléljük, hogy átláthatóan, tehát nagyon világosan látszik, hogy mi az a meglévő infrastruktúra, amelyet a többi ágazatban, más ágazatokban is föl lehet használni vezetékek, stb. stb. Tehát, hogyha mindenki csak a saját ágazatában elérhető infrastruktúráról eh, tájékozódik, akkor nem tudja, hogy a többi, többieknek milyen van, mit lehet közösen felhasználni vezetékektől és egyövektől kezdve. Ha pedig ezt tudjuk, akkor csökkentjük a eh, közfinanszírozás arányának a mértékét. Köszönöm szépen. Megmondja az elnök úr. Megköszönöm a képviselőknek, az előadóknak is a második panelben, hogy segítettek engem és így sikerült visszatérni valamennyire az eredeti időbeosztásunkhoz. Mindenkinek nagyon köszönöm, és visszaadom Szártori asszonynak az elnöklést. Köszönöm elnök úr, megköszönöm mindenkinek a jó munkát, amit együtt végeztünk, megköszönöm az összes résztvevőnek, hogy itt voltak, a tolmácsok munkáját is megköszönöm, ami pedig az Ipari Szakbizottságot illeti, 15 órakor kezdjük, vagy folytatjuk délután a munkánkat. Viszontlátásra!